Riprendiamo i lavori. Folytatjuk a munkánkat. A napi rend következő pontja következik közös vita az EU csatlakozása az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményhez és a Nemzetközi Büntetőbírósághoz római statútum. Hamon Hauregi a jelentésről van szó, jelentés az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok vételméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásra irányuló megállapodás intézményi vonzatairól, illetve a tanácsnak ö, ö, a következésére a római statumot felügyelő vizsgáló kampelei ugandai konferencia. Egyből megadom a szót az előadónknak, Hauregi úrnak négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, elnöki tanács úr. Fontos napot írunk. Tudom, hogy